Yeah, <laughs> yeah. ja, meine sehr verehrten Damen und Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Üdvözlöm Önöket a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság ülésén. Ilyenkor az év ilyen időszakában Engedjék meg, hogy üdvözöljem Önöket. Először is a bizottság alelnökét, Szefkovics biztos urat üdvözlöm, aki válaszolni fog a kérdéseinkre. Szefkovics úr, ön már elmondta, hogy első alkalommal fordul elő, hogy eljön közénk. Üdvözöljük ezért külön. Öröm számunkra, hogy itt van. És persze annak is örülünk, hogy azon a területen, amelyért ön felel, egy olyan területtel szembesülünk, ahol a nulla a legvalószínűbb hiba kvóta. Idén a politikában persze nem mindig könnyű a helyzetünk, hiszen ritkán dicsérik az embert, sőt, gyakran bírálják, amiért önmagunk úgy gondoljuk, hogy hát itt mindenkinek állva kéne tapsolni egy ilyen hibekvóta mellett nem tudom, hogy a tagok majd megteszik ezt később, igazából meg fogják kérdezni, hogy hogy is fordulhat az elő, hogy valaki egy nulla hiba kvótára jusson. Természetesen örülünk, ha alacsony ez a kvóta, a hibáknál. Ennek ellenére vannak kérdéseink az ön irányába, a bizottság irányába, hiszen szakbizottságként fontos feladatunk, hogy vizsgáljuk a témákat, tehát egy inputorientált eh, költségvetésről az átállást megnézzük az eredményorientált ház, ház költségvetésre, és ha megnézzük a tagállamok eh, felelőssége a nemzeti menedzsment nyilatkozatokkal kapcsolatban, és itt többen dolgoznak a kollégák közül ezen, ahol a nyomon követhetőség, az elszámoltathatóság egy fontos téma, és ezt erősíteni kell a tagállamok szintjén. Üdvözlöm ezért biztos úr, üdvözlöm a számbevőszök képviselőit is. Itt a napi rendi pont pontban Tomén Róza úr kap szót majd, de először is szavaznunk kell természetesen, van-e módosító indítvány. Ha napi rendel kapcsolatban ilyen nincs, akkor ezt így el is fogadtuk. Szerintem most felhívom a figyelmet, hogy nyílt ülésen vagyunk, fordítás is van a kívánt nyelvekre, és interneten közvetítik. Aztán a harmadik napi rendi pontot kezdem, mielőtt a számbevőszék tagjának adok szót. Üdvözlök egy látogatói csoportot a hazámból. Baden-Württembergből érkeztek, Baden-Württemberg tartományból az ifjú liberálisok tartományi elnöksége van jelen, és örülünk, hogyha a fiatal emberek bennünket meglátogatnak. Ennyi lenne a bevezető. Mindjárt meg is adom a szót a számbevőszék öt tagjának, Tomé Mugorúza úrnak. Igen, tisztel. A Nine of the court's annual report presents the result of the specific assessment of administrative expenditure of the institutions and other bodies. Szeretnék beszámolni az Európai Unió ilyen irányú tevékenységről. Of the total payments made in 2002. A 2012-es kifizetésekről szeretnek beszámolni. A legtöbb adást, a humán erőforrások adták, ezen kívül az épületekre, kommunikációra és információs technológiákra költött pénzek. Az audit szempontjából a számvevőszék három új dolgot vezetett be először is. Javult az, hogy hány tranzakciót auditálunk az administratív és intézményi költségeket illetően. 2012-ben véletlenszerűen auditáltunk, és így 151 tranzakciót vizsgáltunk át. Ezzel szemben 2011-ben csak 56 tranzakciót. A második nagy változás az az, hogy harmonizáltuk a közbeszerzési hibák feltárására vonatkozó eljárásokat, és az erre vonatkozó fejezeteket a számvevőszék jelentésében. 2012-ben a felfedezett hibák adják a hiba százalékot. Harmadsorban, mit, min javított még a számvevőszék? A felügyeleti rendszereket javítottuk az intézményekben és testületekben. A számvevőszék átvilágítja a két intézményt és a testületeket minden évben rotációs alapon, ezek az átvilágítások a humán erőforrásokra vonatkoznak főleg, és a közbeszerzésekre. 2012-ben az Európai Parlament és a Tanács került sorra az átvilágításon. Csak úgy, mint az előző években pozitív eredményeket értük el, és a számvevőszéknek az a végkövetkeztetése, hogy legális és rendszerszerűek voltak a 2012-es kiadások. Konkrétan a 151 megvizsgált tranzakcióból egyet fedezett fel a számvevőszék, amely hibának minősül, így aztán a hiba százalékunk 0 százalék lett. A számvevőszék végkövetkeztetése az, hogy a felügyeleti rendszerek működése megfelel a pénzügyi szabályzatnak. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A számvevőszék komoly gyengességeket nem fedezett fel az intézmények és testületek felügyeleti rendszereiben, de még mindig találtunk kisebb eltéréseket a beszerzési eljárásokban, és a társadalomjutatás, szociális jutatásokban. Tehát a 2012-es évre a következőt lehet elmondani, a számvevőszék azt ajánlja, hogy a parlament és a tanács hatalmazza fel az ellenőrzést végzőket, hogy javítsanak az eljárásokon és az ellenőrzéseken. Kedves képviselők, kedves szakbizottság, nagyon szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm. Muchas gracias, eh, señor Tomé. Köszönöm szépen, szenyor Tomé. Most pedig az előadó Markus Piper kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, igen, tisztelt számbevősziki hölgyek és urak. Örülök annak, hogy a mai napon alkalmunk van arra, hogy a belső igazgatásról kicsit mélyebben beszélgessünk. Nagy benyomást tesz az emberre persze, hogyha a számvevőszék adatai szerint a 0,1-ről a 0-ra csökkentették a hibakvótát. De azért egy pár kérdést csak-csak feltennék, amelyeket hát írásban már feltettek önöknek, és néhány kolléga is részt vett ebben persze. Itt mindenek előtt arról van szó, hogy a közbeszerzési eljárások szabályait nem tartják be. Szó van még a szerződések végrehajtásáról, a személyzet kiválasztásáról, a bérek kiszámításáról. Itt persze nagyon érdekes számunkra, hogy a személyzeti előírásokat hogyan értelmezik, hogyan képzik tovább a munkatársakat, hogyan kezelik a konfliktusokat, az összeférhetetlenséget, vagy éppen nem, és a Cidler esetről is beszélni fogok még a végén. Most hát akkor nézzük meg a legutóbbi mentesítés utózöngéit. Itt mindenek előtt a személyzeti dolgokról van szó. A legutóbbi parlamenti állásfoglalásban azt hangsúlyoztuk, hogy különböző kérdéseink vannak a bértáblára vonatkozóan, a szerződések, a fix szerződések költségevel kapcsolatban, a határozott idős szerződésekre vonatkozóan és hát egy néhány dolog nem vált világosá. Világos struktúrák ugyan léteznek, de a mobilitás, az utazás, és a felsőbb szintű utaztatás esetén úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság bizony rendelkezik belső mérlegelési lehetőségekkel, milyen utazásokat lehet tenni milyen előnyökkel lehet számolni a szállásoknál például kiengedélyezi ezeket, aztán erre szívesen kapnánk választ, hogy milyen kritériumok alapján döntenek, hogy vannak-e egyértelmű rendelkezések, vagy arról van szó, hogy minél magasabb szintről beszélünk, annál nagyobb a mozgástér, a mérlegelési lehetőség. Egy második kérdésem is van a munkatársak továbbképzéséről van szó, és ezzel megint csak a személyzeti ügyeknél maradunk. Van egy fejlesztési program az alkalmazottak számára, ez egy komoly ráfordítást igényel. Jó, persze szükség van erre, hiszen Európa a munkatársak minőségéből is él, de azért ami a költséget és a hasznot illeti a fejlesztési programoknál, személyzetfejlesztési programoknál, fel kell tenni a kérdést, hogy vizsgálták-e ezt. Tehát a joggal investálnak a munkatársakba, de amit ebbe befektetnek, az milyen eredménnyel jár. Tehát egy költséghaszon ellenzés szerintem egy felelősségteljes adminisztrációban hasznos dolog, és gondolom önök is rendelkeznek ilyennel, aztán a felvételi eljárások. Ez a külsősök számára, ha kívülről nézzük, hogy milyen kritériumokat alkalmaznak a köztisztviselőknél, a szerződéses alkalmazottaknál, milyen minőségi feltételeknek kell eleget tenni. Itt csak egy kérdést szeretnék feltenni. Ez a kérdés a számvevőszéknek is szól egyébként. Ez a bizonyos versenyvizsga amiben részt kell venni, hogyha köztisztviselő akar lenni az ember, magasabb szintű legalábbis itt a bizottság. Ez az Európai Bizottság egy versenyvizsgája, ez ugyanaz a konkur vagy versenyvizsga, amiben részt kell venni, hogyha a számbevőszéknél akar köztisztviselő lenni valaki, vagy a számbevőszéknek egy ettől független versenyvizsgája van, amit a maga nevében szervez meg. Vannak-e különbségek, vagy a személyzeti toborzást a bizottság és a számvőszék ugyanabból a poolból végzi. Ez nagyon konkrétan érdekelne. Aztán vannak további kérdések is, amelyeket mindenek előtt kollégák tettek fel. Tajrer kolléga április 19-én írt egy levelet Semet a biztos úrnak ahol azt vizsgálja, hogy lehet eh, az összeférhetetlenséget elkerülni, és Sefcovics biztos úr azt mondta, most idézem, eh, Michel Peti újbóli kinevezés az adhok etikai bizottságba eh, nem jelent összeférhetetlenséget, és tovább idézem, az adhok etikai bizottság feladata az, hogy a jövőbeli tevékenységek összeegyeztethetőségét vizsgálja a biztosok esetében a szerződésekkel és a magatartási kódexel. Most konkrétan feltenném a kérdést, melyek azok a feltételek, amelyeket az Európai Bizottság Petióral szemben támasztott, és milyen mértékben járult ön hozzá ahhoz, hogy megszűnjön az összeférhetetlenség. A második kérdés ehhez a témához az Európai Bizottság miért döntött úgy, hogy a Peti úr mandátumát meghosszabbítja, miközben Sefcovics úr, ön is azt mondta a levelében, hogy nem régiben, megint idézem, nem régiben bizonyos aggályok merültek fel a Dali eset kapcsán Peti úrral kapcsolatban az ő általa játszott szerepben. És itt a kérdés, nem volt-e elég jelölt az etikai bizottságba, vagy az Európai Bizottságot kötelezték, hogy Peti úr legyen az elnök? És ha igen, akkor milyen kritériumok alapján? Aztán egy rákérd, rá, egy kérdés, amit a Pibax úr, ami, amelyel Pibax úrhoz fordultunk, a, itt is összeférhetetlenségről volt szó. Itt az Európai Bizottság azt mondta, hogy csak a nemzetközi menedzsment csoport, az ING egy különleges tanácsadat ismerik, aki régebben a bizottságnál volt elő. Ez egy különleges engedélyt kapott a tevékenységéhez, amely összhangban van a 16. cikkben szereplő rendelkezésekkel olyan feltétellel, hogy olyan szerződésekkel és támogatásokkal nem dolgozhat, amelyeket a DG DEFCO a szomszédsági munkában ad és itt a következő országokat említik ebben a Pibax féle válaszban Algéria, Örményország, Azerbajdzsán, Egyiptom, Grúzia, Izrael, Jordánia, Libanon, Moldávia, Palesztina, Szíria, Tunézia és Ukrajna. Most itt a kérdésem az, hogy eh, eh, tehát a következő kérdéseim vannak az eset kapcsán. Ezek, ez a korlátozás miért csak két évre vonatkozott? Aztán a következő, ezeket az országokat miért sorolják fel külön. Aztán a harmadik kérdéshez még egy magyarázattal is tartozom. Igaz az, hogy az ING, az International Management Group szakértő a klímavédelem területén is, vagyis szerződéssel rendelkezik. Itt a klímaváltozás összefüggésében, is 5,5 millió eurót kapott 2012-ig 1,5 millió eurót egy olyan projektre, amit Myanmarban folytatnak, míg a korábbi bizottsági tisztviselő, aki ezen dolgozott, 2011-ben a DG Klímában, a klímaügyi főigazgatóságon dolgozik. Hát, eh, hogyha ez igaz, akkor a milyen már a fenti listában miért nem szerepel? Hiszen Pibax biztos úrtól kaptuk ezt a választ. Nos, ezek a konkrét kérdéseim, kritikusak is, tehát a 0,0% ellenére, ami a hibát illeti, parlamenti ellenőrző szervként bizony vannak további kérdéseink. Örülünk, hogy majd válaszolnak. Köszönöm szépen Piper kollégának a bevezető szavakat. Úgy gondolom, hogy biztos úr nyilván igényli azt, hogy hozzászóljon a témához, utána megnyitom a vitát. Először a koordinátorokkal persze. Biztos úr, parancsoljon. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, kedves kollégák! Üdvözlöm a Baden-Württembergi látogatócsoportot, és szerintem mindig jó látni, amikor fiatalokat érdekelnek ennyire technikai jellegű kérdések a parlamentben, mert tényleg nagyon fontos biztosítani azt, hogy az adófizetők pénzét megfelelő felügyelet mellett költsük el. Tehát köszönetet szeretnék mondani, hogy meghívtak a mentesítési vitára, Ezen kívül köszönetet szeretnék mondani Tomi Muguruzának az együttműködésért, és az önök együttműködésért is. Mert hogyha az ötös fejezetben 0% a hiba kvóta, az azért van, mert állandóan együttműködünk az auditorokkal. Tényleg nagy segítség ez a bizottságnak és a többi intézménynek, hogy magas minőségű adminisztratív eljárásokat folytathassanak. Politikai szempontból nagyon fontos számomra, hogy legyen egy független ellenőrzése a kiadásainknak. Elnök úr, köszönöm ennek a szakbizottságnak, önnek különösen, mert ebben az esetben ön a teljes Európai Parlamentet képviseli köszönöm, hogy konstruktív módon nyomást gyakorolt rám. Ez tényleg állandóan ébren tart minket, hiszen állandóan az a nyomunkban jár. Ezt láttuk múlt héten is, amikor próbáltunk 50, több mint 50 kérdésre választ adni, amelyeket önöktől kaptunk írásban. Ha lehetővé teszik, akkor először az előadó kérdésére válaszolnék csak, hogy két kérdésre készültem fel. Az egyik az az alkalmazottakra vonatkozó eljárási szabályzatnak a reformja. Sikerült levá- lezárnunk ezt a vitát, és a több éves pénzügyi keretre vonatkozó vitát is, és így lehetséges, hogy a megtakarításokat, amit az eljárási szabályzatból kaptunk, ez a 2,8 milliárd eurónyos összeg 2020-ig, majd 1,6 milliárd eurónyi összeg évente utána. Hogy ezt felhasználhassuk? Hogy ezt hogy értük el 5%-kal csökkentettük az alkalmazottak számát, és 2014. január 1-től nagy csökkentéseket eszközöltünk. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy még csak 9 év telt el, az, el azóta, hogy utoljára megreformáltuk ezt a szabályzatot, de a parlament együttműködésének köszönhetően új strukturális változásokat eszközöltünk. Különösen az előmenetelt és a nyugdíjt illetően. Ez egy nagyon összetett kérdés, de mégis sikerült úgy kieszközölnünk, hogy közben nem voltak fennakadások. Tudják, hogy a béreket, a nyugdíjakat és a juttatásokat két évre befagyasztjuk, 40 órás lesz a munkahét, ez az Európában tapasztalható egyik leghosszabb munkahét, és hosszú távon csökkentjük a nyugdíjat. De ennek ellenére a közszolgálat továbbra is működik, és jó minőségűen. 5%-ban csökkentettük az állományt, évente 1%-kal csökkentjük a felvételi kvótát hosszú távon, ez azt jelenti, hogy már jövő évben 250 álláshely szűnik meg. Három éve folyamatosan csökkentjük az álláshelyek számát. Meghallgattuk az önök javaslatait, hogy az ellenőrzést hogyan fokozhatnánk, hogy világíthatnánk át a teljes bizottságot, a koordinációs módszereket, a funkciókat, és hogyan csökkenhetnénk a szakértők számát. Bekiabálás mikrofon nélkül. Tudom, majd amikor önre kerül a sor, erre a kérdésre is válaszolok. Természetesen nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy az átvilágítás rámutat arra, hogy a bizottság hogyan segíti a többi intézményt. Ma ez majdnem 1700 teljes munkaidejű alkalmazottnak felel meg. Így aztán megpróbálunk volumengazdaságosságot megvalósítani az EU-ban, és 22,5 át a 2012-es munkánknak a támogató funkciók adják. Kreszle asszony, mikor először vitattuk ezt meg, 30%-os volt ez az arány, tehát igen, itt csökkenés van, de majd mindjárt szólok róla. azt a kérdést illetően, hogy új prioritásokat, új célkitűzéseket kell kijelölnünk. Igen, hát remélem, hogy ez az ügynökségekre nézve is igaz. Nyilvánvalóan ez mindig nehéz, amikor új dolgok valósulnak meg. De az is ö, egyértelmű, hogy rotálnunk kell a staffot, és a csökkentések kerete adott. Ez a kihívás a következő több éves pénzügyi keretben is. És minden intézmény számára, hiszen ez kötelező számunkra. Tehát a szolgálatokat át kell rendeznünk. Már olyan támogató szolgálatokat hoztunk létre, amelyek több főigazgatóságot fednek le, egyszerűsítjük az eljárásokat, és próbálunk álláshelyekkel és pénzzel spórolni. Néhány dolgot hagy mondjak a decentralizált ügynökségekről, hiszen Madame Kressle és többen is érdeklődnek. Nos, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos munka ez, mert növekedett a decentralizált ügynökségek száma. 1975-ben 10 volt, most pedig már több mint 30 ügynökségünk van az Európai Unióban. Ez egy adhok növekedési görbe volt, ezért nagyon fontos, hogy jobb irányítást biztosítsunk ezeknek az ügynökségeknek. Nagyon örülök, hogy a közös megközelítésről szóló dokumentumot sikerült aláírnunk. Ez fontos referenciapont a jövőbeni ügynökségek létrehozására. A támogatásukat szeretném kérni, és a politikai irányításukat. Tudom, hogy az egyik célunk az, hogy mindig szinergiákat, összeolvasztásokat keressünk, és átláthatóbbá tegyük a decentralizált ügynökségek munkáját. Hát ezt megpróbáltuk. Az EU, a CEPOLT és az Európolt megpróbáltuk összeolvasztani. Nem tudom, hogy pontosan mi a rendjük, de nagyjából ugyanazokat a feladatokat látják el, és kiszámoltuk, hogy ez mennyit segítene, hogyha összeolvasztanánk őket, hogyan lehetne racionalizálni az alkalmazottakat. Köszönet a szakbizottságuknak, de sajnálatos módon nem volt elég a támogatásuk mert nem kapott támogatást ez a javaslat a parlamentben és a tanácsban. Ám a bizottságban nem adjuk fel. Továbbra is alkalmazzuk az intézmény közötti egyezményt. Van egy külön munkacsoport, amit erre hoznak létre, hogy hogyan lehetne még együttműködéseket megvalósítani. De időközben akkor is ez az egyezmény, mint referenciapont nagyon jó, hogyha új ügynökségeket hozunk létre. És ez nagyon fontos a decentralizált ügynökségek hatékonyságának fokozására. Végül az előadó kérdésére válaszolva. Prevenció és az értek ellentétek kezelés az ügynökségekben. A személyzeti szabályzat és a pénzügyi szabályzat pontosan pontos előírásokat tartalmaz arra, hogy hogyan lehet minimalizálni az érdekösszeütközések esélyét, új irányvonalakat is előkészítünk, amely sokkal több személyre vonatkozik, mint egyszerűen az alkalmazottakra, például kikre? Az irányító tanácsra, szakértőkre, a tudományos bizottságokban, és a fellebbezési tanács tagjaira. Tehát senki sem marad lefedetlenül. Mindenkire kötelező érvényű, az értek összeütközések elkerülése. Szerintem az Önök szakbizottsága majd tanulmányozza ezt a javaslatot. Nem sokára megküldjük. Elnök úr, tudom, már egy külön ülést hirdetett meg januárra ezzel kapcsolatban, és biztos vagyok benne, hogy sokat fogunk még erről vitázni. Hogy hogyan javíthattunk még ezen. Végül remélem, hogy sikerült önöket meggyőzni arról, hogy az átlátható, elkötelezett munkát nem tartjuk adottnak, hanem folyamatosan eszközünk újításokat, biztosítjuk a magas etikai normákat, és szeretnénk demonstrálni, hogy teljes mértékben elkötelezettek vagyunk, hogy az adófizetők pénzéért jó teljesítményt nyújtunk a közigazgatásban. Nem tudom, minden kérdést feljegyeztem-e, de ha kifeletek valamit, úgyis is szólni fognak. Tehát EPSO a vizsgák. Ahogy tudják, az EPSO intézmény közötti intézmény ügynökség, nem csak a bizottságnak nyújt szolgáltatásokat, bár nyilván mi vagyunk a fő vásárlóik, hanem más intézményeknek is, tehát ez egy szolgáltató. Persze. Ha azt nézzük, hogy a felvételi procedúrát hogyan módosítjuk, akkor azt akarjuk biztosítani, hogy a lehető legjobb embereket vegyük föl, és egy specifikus feladatra. Tehát a skillek nagyon specifikusak ezen a területen, hiszen ez egy multikulturális, többnyelvű terület. Most vezettük be az értékelő központot, amely szerintem sokkal jobb eredményeket ad, mint egy félórás interjú, hiszen egy adott munkahelyzetbe helyezve teszteli a jelölteket. És így megbízhatóbb képet ad, hogy a jelölt alkalmas-e. Három fajta tesztünk van a helyzettől függően néha bíróság ítélettől függően. Tavasszal általános ö, ö, felvételiket tartunk, ö, nyáron a támogató rendszerek alkalmazottait veszük fel, össze pedig, pedig a tolmácsokat, fordítókat. Hogy például az audit szakértőket hogy vesszük fel, vannak olyan versenyvizsgák, amelyet mind a három intézmény számára tartunk, mert itt nem csak a mm, számvevőszékről van szó, hanem minden egyes főigazgatóságról. A misszió kiküldetések kérdése. Van erre egy külön iránymutató, mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak, például a maximális visszatérítések a szállásokra, bár mentességet lehet kérni, de ez ritkán történik meg, hogy egy adott helyen kell lenni valakinek, csak abban a hotelben lakhat, mert ott jó a biztonság, hát akkor nyilván nem lehet mindig az adott árkeretben szállást találni. De azért egész jól működik. Nagyon jó a jövőre nézve is ez a téma, hiszen biztosítani kell azt, hogy ne csak azt nézzük el, hogy a pénzt megfelelően költötték el az eljárásbeli szabályoknak megfelelően, Azaz, például amikor építenek egy repülőteret, akkor a repülőtér építése a közbeszerzési szabályoknak és a, a költségvetési szabályoknak megfelelt-e, hanem azt is vizsgáljuk, hogy szükség volt-e a reptére, jó volt-e ez a beruházás. Persze, ez sokkal bonyolultabb értékelést igényel. A jövőre nézve azonban erre lesz szükség, különösen az egyetől től terjedő fejezetekben a költségvetés tekintetében. De ismét kapcsolódnék a jelentéstevő kérdéséhez. Elgondolkozhatnánk azon is, hogy a teljesítmény alapú kritériumokat hogyan tudnánk mondjuk a tréningek hatékonyságának mérésére használni. Hogyan javult a teljesítmény mondjuk a tréningek következtében. Ez milyen arányban van a tréning költségvetésével, kiket képeztek, hány napot fordítottak képzésre. Úgyhogy igazából nem lepne meg, hogyha 10-11 napnyi legmagasabb képzés az az auditorokra vonatkozna, hiszen új a pénzügyi a költségvetési rendelet, és ezért nagyon fontos képezni a számbevőszéki dolgozókat. Nagyon fontos, hogy az auditorok szakértők legyenek, hiszen az intézmények így kevesebb hibát fognak elkövetni, és nyilván világos értéket fog kapni cserébe az ember a pénzért. A következő kérdés az összeférhetetlenségre vonatkozó volt. Nagyon őszinte leszek. Pibags úr vonatkozó és az IMG-re vonatkozó kérdés, erre most nem tudok választ adni. Igazából nem mernék egy ilyen érzékeny kérdésben most csak úgy hasraütve spekulálni. Úgyhogy ha el tudják fogadni, akkor a későbbiekben fogok konkrét választ adni. és hogyha szükséges lesz, akkor mélyebben is, alaposabban is beletekintünk ebbe az ügybe, a HR vagy más osztályon keresztül. Michel Pöti kérdése. Ezzel kapcsolatban annyit szeretnék csak elmondani, hogy ezt az ügyet is az Európai Ombudsmannal megvitattuk, és tisztában vagyok azzal, hogy az etikai bizottság az elkövetkezendő évben nagyon sok munkát fog kapni az intézményi megújulások miatt. Sok biztos elhagyja majd az állás helyét, elhagyja a szolgálatot, befejezi a munkát a bizottságban, úgyhogy tisztában vagyok azzal, hogy milyen különleges és érzékeny szerepük és szerepe van ennek a bizottságnak, és hogy a teljesítményük az mennyire fontos lesz a következő év szempontjából. Biztosíthatom önöket, hogy ezeket az információkat természetesen a bizottságban meg fogjuk vizsgálni, hogy bizonyosak lehessünk abból, hogy következő évben, amikor egy nagyon érzékeny időszak következik, akkor ez a bizottság olyan válaszokat adjuk ki, adjon ki, amelyek biztosítják azt, hogy nem erüljenek fel további kérdések az teljesítményével kapcsolatban. Hát azt hiszem, ennyi nagyjából az első kör, elnök úr. Elnézést, de több papírra is firkálgattam. Köszönöm szépen, biztos úr, mondja az elnök. Most megnyitom a lehetőséget a koordinátorok előtt, hogy felszóljanak. Tehát a frakciók koordinátorokon keresztül kapnak szót. Először a néppárt nevében Inge Elnézést kell kérnem, majd visszatérek, itt van igen a számok. Hát egy hosszú évekre vissza nyúló vita az abszolút számokkal kapcsolatban. Örülök, hogy eljött, és hogy késznek mutatkozott, hogy meglátogasson bennünket, és a válaszok, amelyeket nem olyan rossz indulaton értelmeztek, olyan sokszor azt teszik, Michel Petit esetében július 11-én közölte, tehát idén 2013-ban, hogy Petit úr nem játszott szerepet az egész történetben. Ugye bizonyos a Dali biztos úrféle ügyről van szó, ez így persze nem igaz. Május 8-án, 9-én Dei és Michel Petit között volt egy telefonbeszélgetés, ahol azt vizsgálták, hogyan kezeljék ezt az ügyet. Tehát ilyen értelemben ez nem stimmel. Aztán a szerepéről szeretnék beszélni ebben a bizottságban. Ön azt mondja, hogy nincsen interferencia az etikai bizottság és Peti úr mai tevékenysége között. Mi azzal számolunk, hogy mintegy 20 biztos hagyja el a bizottságot, tehát hallottam, hogy ön vissza fog térni, ami persze nekem jó hír lenne, és akkor ön lenne az, aki elmegy a parlament meghallgatására, és Michel Petit kinevezésével kapcsolatban ez megint szerepet játszik. A kérdés most megint csak az, miért nevezték ki újra őt, hiszen az összeférhetetlenség elég világos szerintem a saját funkcióját illetően, amiben most van az Európai Bizottságnál, ugye a régi funkciójában a dohány megállapodásot aláírta, és most egy új funkcióban is hasonló tehát vitás esetekben szükség van rá és igénybe veszik, és a régi munkáltatója akarja értelmeztetni a dolgokat, de már ez egy új munkáltatója van. Hát, hogyha ez lesz a mintája annak, hogy a jövőben hogyan alkalmazzák a biztosokat, akkor sok vita lesz önnel és a bizottság új biztosaival a jövőben. Tehát még egyszer mondja el azt szeretném, hogy Michel Peti mm, milyen szerepet játszik? Karácsony előtt 2012-ben meg lett volna az esély arra, hogy egy ilyen problematikus konstrukciót minden feltűnés nélkül megszüntessünk. Aztán egy néhány pontra kitérek, ami szerepet játszik a kérdőívben is. Hát persze a személyzeti szabályzat, persze sokszínű dolog, végtelenül színes, és az Európai Bizottság két belga ügynökségen keresztül kölcsönmunkaerőt alkalmaz a belga jog alapján, és nyilván belga TB fizetések alapján. Az a statisztika, amit nekünk küldött, megkérdezném akkor most, hogy ez a főigazgat, hatóság statisztikái és ezek a végrehajtó ügynökségeket is leképezik, vagy nem? Mert azt látom, hogy a végrehajtó ügynökségeknél jellemző az, hogy nagyon sok munkatársat alkalmaznak a kölcsön munkaerő ügynökökön keresztül. Aztán a következő értékelni kéne valahogy ezt a konstrukciót a közszolgálatban, kölcsönmunkaerő, hát ilyet még nem hallottam eddig. Nagyon érdekesnek tartom, hogy ezt az eszközt igénybe veszi az Európai Bizottság. És most milyen terveik vannak? Ez így megy tovább, vagy módosulni fog ez valamikor? Mit terveznek a kölcsönzött munkaerővel tenni a jövőben? Aztán a következő kérdés. A hiány nap, hiányzó napok tehát ha 200 munkanappal számolunk évente, hát akkor 7,3 ugye 220 nap mellett 6,9 az ügynökséget 198-al számolnak, 200-nál, mit mondtam, 7,3 a hiányzó napok száma, tehát ez 14 nap elég hosszú. Németországban 10 nap alatt marad ez, úgy átlagban azt kell, hogy mondjam, 4% alatt vagyunk Németországban, de a közszolgálatban egy kicsivel magasabb, de a bajor közszolgáltati dolgozók 3,9 vagy 3,8%-nál járnak. Tehát engem az érdekelne, hogy ezeket a napokat, mondom a 7,3%-at én számoltam ki, ez rendben van, tehát ez sok, kevés, mi a véleménye erről? Vagy tesznek-e ezen a területen valamit? Aztán a Cigler esetre is rákérdeznék. Ez a 34. kérdésem. A 34. kérdés, ugye a Cigler történet, egy nagyon érdekes történet, ahol a versenyjogai főigazgatóság áregyeztetés miatt elítélt egy céget, miközben a bizottság munkatársai is igénybe vették az áregyeztetéseket. Itt egy politikai értékelésre is kíváncsi lennék most már. Persze, hát ez így nem megy. <coughs> és az Olaf esetek, hány Olaf eset van itt a Ziegler nevű szállító cég kapcsán? Tehát a 34. kérdésem az. Én nem az összes Olaf esetet kérdeztem, mert a válasz erre utal, de hát egy kicsit elmosolyogtam magam ezen. És hát nagyon örülnék, hogyha megtenné, hogy harmadik államok vonatkozásában a tizedik melléklet értelmében, mikor születik meg a delegált jogszabály, ön azt mondta, hogy ez hatalmas lépés, hogy csökkenteni lehet a hiányzó napok számát mindenek előtt a diplomatáknál, ez egy nagy lépés, de hát ha ez így marad, hát majd meglátjuk, nagyon kételkedem. Ennek utána kell majd járni, és fel kell dolgozni, engem az érdekel, hogy fogják feldolgozni. Köszönöm szépen. Akkor a frakciók mérete szerint jönnek a hozzászólók, a szociáldemokraták nem akarnak. Akkor Jan Mulder az Alde nevében. Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid kérdésem van. Az év ezen időszakában lenne az európai választás, az milyen követ, költséggel járna, és milyen következményekkel járna a bizottságra? Az év e szakában az emberek a bizottság kabinetjeiben mindig jobb munkahelyeket keresgélnek maguknak, ezt ejtőernyőzésnek nevezik szakzsargonban. Egy átlag karrierű köztisztviselő helyett most gyorsan a kabineten belül valakik próbálnak gyors előrelépés lehetőségeit keresni. Mert eh, ahogy az idő halad, erre egyre kisebb lehetőségük lesz a választások előtt. A biztos, illetve a biztosok felismerik ezt a problémát, és hogyan tudják biztosítani azt, hogy jövőre, amikor a parlamenti ellenőrzés majd hát június és november között eléggé le fog csökkenni, biztosítani tudják azt, hogy e, igazságos és méltányos előléptetések történjenek csak. Köszönöm, a következő hozzászól Bart Stars. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is támogatom Ingeborg Geszle kérdését Michel Pötivel kapcsolatban. Szerintem is összeférhetetlenség esete állít fenn, ahogy Gressle asszony is mondta, főigazgatóként közvetlenül részt vett a dohányjal kapcsolatos, Philip morris kapcsolatos ügyekben, és az új munkahelyén egy nagy dohánycégnek dolgozik, és közben még mindig az etikai bizottság elnöke. Ezt hogyan tudna megindokolni, hogy miért, hogy lehet ez? A következő kérdésem az ön egyik 34-es és 44-es kérdésekre adott válaszára vonatkozik. A 34-es az a WHO és a WHO megegyezés, az FCTC, illetve a kontrollról szóló keretegyezmény kapcsolatos van valami mm, megoldás arra, hogy a dohánylobbival hogyan tudunk elboldogulni? A jogszabály alkotás kontextusában ez megjelenik? Na, hiszen szerintem átláthatónak kell lenni. Ez a 43-as kérdésre adott válasz nagyon általános. Tudna konkrétabb választ adni? Nekem ugyanis vannak kétségeim a jelenlegi helyzettel vonat kapcsolatban. A nyilvánosság előtt kellene eljárni, és nekem nem az a benyomásom, hogy minden a nyilvános regiszterekben szerepelne. A 44-es, ez egy általánosabb kérdés, a EU alkalmazottak és a lobbisták közötti kapcsolatokra vonatkozólag. Ön az ön által elnökölt munkacsoportra utal, amelyben Villan úr, a parlament alelnöke is részt vesz. De ha jól értettem, akkor szó volt arról, hogy meg kellene erősíteni az átláthatósági regisztert, ezt a lobbistákra vonatkozó nyilvántartást. Hogy aki szeretné nyilvántartásba kerülnének, milyen információkat kell benyújtania. Ha jól értem, a munkacsoportban tárgyalások zajlanak arról, hogy mennyire legyen nyílt a kapcsolat az európai intézmények alkalmazottai között általánosságban és a labisták között. Erről tudna -e többet mondani. És végül, mikorra várja azt, hogy ez a munkacsoport befejezi a munkáját? Ugye arról van szó, aminek ön az elnöke és Villán úr is benne van. A választások előtt májusig valami konkrét eredményről be fognak számolni? Köszönöm, hogy az elnök a többi frakciókból származó kollégák most ebben a körben nem akarnak hozzászólni, ugye? Arra kérem biztos úr, hogy adja meg válaszait az elhangzott kérdésekre. Köszönöm szépen. Visszatérve Michel Pöti úr kérdésére azt hiszem, hogy sikerült most már megértenem az üzenetet, nagyon világos, amit elmondtak. Mi még továbbra is folytatjuk a belső megbeszéléseket, vitákat, különösen a következő év fényében azt, hogy az etikai bizottság összetétele hogy nézzen ki? Nagyjából ekkora számú tagja legyen? Kibővítsük? Mi lenne a legjobb összetétel? Az etikai bizottság szempontjából. Azt hiszem, hogy a e kérdés kapcsán már elhangzott egy részleges válasz, hogy Michel Pötivel kapcsolatban hogy lehet ő ennek a bizottságnak az elnöke. Főigazgató volt, tudja, hogy hogy működik a bizottság, nagyon tiszteletben tartották őt, amíg főigazgató volt, elismerték a munkáját. A jogi hírneve is nagyon megalapozott volt. És az összes esetben, ahol az etikai bizottság határozatokat fogadott el és nyilatkozatokat adott ki. Azt hiszem, hogy az ő jogi szakértelme, illetve a bizottság belső munkájának az ismerete fontos volt. De van még két másik tagja is az etikai bizottságnak, és együtt hozzák a döntéseiket. Értem, hogy miért érzékeny ez a kérdés, Önök is nagyon világosan kifejtették a véleményüket ezzel kapcsolatban. Az ombudsmannal is pont erről beszéltem. Azt vizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk a rendszert úgy felállítani, hogy ne legyenek kétségek az etikai bizottság munkájának a minőségével kapcsolatban jövőre, hiszen nagyon sok határozat várható a biztosok jövőbeni munkájával kapcsolatban. Ha megengedik, akkor Stiles úr kérdésével folytatnám a WHO szabályokkal kapcsolatban a dohányipari lobbistákkal való találkozókra vonatkozó szabályokról. Tehát annyit mondanék, hogy nyilvános helyen kell velük találkozni, kell, hogy legyen ezekről a találkozókról egy összefoglaló, amit a weboldalon nyilvánosságra kell hozni. És biztosíthatom önöket, hogy az összes alkalmazottat nagyon világosan emlékeztettek ezekre a szabályokra. Két héttel ezelőtt az Etikai Bizottság ülésén nagyon világosan szabályokat határoztunk meg, hogy az összeférhetetlenséget a jövőben el tudjuk kerülni. Lesznek további szabályok, de a WHO szabályai már is léteznek, és ezeknek már is meg kell felelnünk. Az Európai Bizottságban már is biztosítjuk, hogy ezeket a szabályokat tiszteletben tartják és végrehajtatják. A magas szintű munkacsoport holnap 8.30-kor fog találkozót tartani a parlamentben. Nagyra értékeljük a Vilándú úr együttműködését, illetve a jelentéstevők munkáját. Néha nagyon élénkek a viták, de hát pont azért, mert szeretnénk biztosítani, hogy egy olyan rendszerünk legyen, amely még jobb, még átláthatóbb, még széles körül, mint a jelenlegi. Úgyhogy igazából azt mondhatom, hogy mindent meg fogunk tenni, hogy az eredeti menetrendhez ragaszkodjunk, de hogyha szeretnék a magas szintű munkacsoport munkáját az év vége előtt befejezni, vagy a következő év elején, hiszen értem, hogy a munkacsoport munkájának a következtetéseit az AFKO-ba is, illetve a plenárisra is el kell juttatni, és szeretnék, hogy a parlamenti választások előtt ez megtörténjen. Értjük tehát, úgyhogy ha szeretnék, akkor ezt tiszteletben fogjuk tartani. Eddig nem tudom, hogy hogy haladnak a jelentés meg szövegezésével szakértőink, de ha jól tudom, akkor elvégezhető ez a munka az önök által javasolt időkereteken belül. Aztán azok a problémák, amelyeket én magam próbálok kell kezelni az átláthatóság és a nyilvántartással kapcsolatban. Villand alelnök úrral megpróbáljuk együttesen meggyőzni a tanácsot. Meghívtuk a tanács képviselőit megfigyelői státuszban, a magas szintű munkacsoportba. Fogunk találkozni a tanács képviselőivel, a litván elnökséggel, mikor jövő héten, és persze nagyon fontos jel lenne az, hogyha a tanács is csatlakozna, és egy közös titkárságot tudnánk létrehozni, és így biztosítanánk azt, hogy ebben a nagyon fontos ügyben az összes intézmény együtt dolgozik. Már a múltkori általános ügyek tanácsán is felvetettem ezt a kérdést, úgy éreztem, hogy erős a támogatás és most a különböző jogi kérdésekre kell még választ adni, amelyeket bizonyos tagállamok vetettek fel a tanácsi ülésen. De szerintem ez is megoldható. Van még két probléma, ami ha nem is olyan friss, de az információ, amivel rendelkezem róluk, az nagyon friss. Itt Brüsszelben találkoztam jogi szervezetekkel. Az egyik bírálat, amit gyakran hallunk, az az, hogy bár az átláthatósági regiszter vonatkozik ránk, a 75%-a azoknak a cégeknek, amelyek a menetrend, a napirend és a jogszabályok alakításába beleszólnak, nincsenek bent a nyilvántartásban. És Viland alelnök úr és én összehívtunk egy ülést, hogy megvitassuk ezt a kérdést, szerintem sikerült a jogi társaságoknak a képviselőivel egy nyitott vitát folytatnunk, megpróbáltunk megoldást találni. Hiszen önöknek folyamatosan a jó hírnevére növekvő nyomást gyakorolna ez a gyakorlat. Világos a probléma, folyamatosan bírálnak minket miatta, úgyhogy ez egy nagyon fontos szegmens, hogy az, hogy a ügyvédek, ügyvédi cégek, ügyvédi kamarák folytatnak lobby tevékenységet az általuk képviselt cégek nevében, és ők nincsenek benne a regiszterben, a nyilvántartásban, ez továbbra is átláthatósági problémákhoz vezethet. Bizonyos tagállamokban vannak erre megoldások, amiket akár át is vehetünk. És még egy dolog, amiről szerintem önöknek is tudniuk kell, egyre inkább jelen van, vagy jelen lesz a jövőben az amerikai jogi képviselő cégek jelenléte egyre inkább jellemző lesz Brüsszelben. Például a TDIP tárgyalásokon és a TTIP tárgyalásokon is részt vettek amikor egy ilyen law firmet, egy ilyen jogi céget, jogász céget regisztrálnak, onnantól kezdve már mindenkit képviselhet, és szeretném, hogyha önök is támogatnának minket ebben az ügyben, hiszen itt az ezenben a szegmensben jelenlévő hírnevünkre gyakorolt nyomást kell csökkentenünk folyamatosan. És azt tapasztaljuk, hogy néha nagyon kritikus észrevételek hangzanak el velünk az átláthatósági regiszterrel kapcsolatban. Hiszen a cégeknek a 60%-a nincs ezzel lefedve. Az egyetemek képviselői is folyamatosan ezt hangsúlyozzák. Tehát ezen a szegmensen mindenképpen dolgoznunk kell még, hogy az átláthatósági regiszterek kérdése megoldást nyerjen. Ha megengedik, akkor most visszafelé haladnék, és előbb Mulder úr kérdésére reagálnék. A gyorsított előrelép, előléptetésekkel és az úgynevezett eltőernyőzéssel kapcsolatban. Va, az Európai Parlamentben, a bizottságban számos tisztviselő van, és meggyőződésem, hogy azok, akik leginkább mobilisak a különböző főigazgatóságok, különböző szintek között, akik hol egy kabinetben, hol a parlamentben dolgoznak, az ő politikai tapasztalatuk olyan tisztviselővé teszi őket, akiket a legjobb teljesítőknek látunk, érzékelünk. Tehát ezek az emberek nagyon jó tisztviselők, mert az összes tapasztalatot a különböző intézményekben, pozíciókban összegyűjtötték, különböző ügyeken dolgoztak, különböző szinteken, és politikai tapasztalatuk is van, és átlátják a helyzetet. Úgyhogy szerintem a kabinet tagjait nem szabad nem szabad velünk úgy bánni, hogy negatív címkéket ragasztunk rájuk. Épp ellenkezőleg. Nagyon ritkán fordul elő, hogy valaki a kabinetben pozíciót kap, hogy úgy, hogy nincs nagyon megalapozott múltja. Miért nem? És ezt a vitát már nemrég lefolytattam az általános ügyek tanácsában is. Tehát, hogyha a kabinetben 30-40 különböző tagállamokból származó ö, szakértők vannak, miniszterhelyettesek, titkárok, államtitkárok, akik a, gyakorlatilag a minisztereket politikai szempontból kormányozzák. A, lehet, hogy a bizottságban 50%-ban le fognak cserélődni a biztosok három hónapon belül, és ez azért fontos kérdés, mert kell, hogy legyenek olyan emberek, akik a hátulról tudják segíteni az új biztosokat abban, hogy jól teljesítő biztosok lássanak. Tehát ezeknek az embereknek a tapasztalatára szükségünk van. Lesz, ön azt feltételezte, hogy a parlamenti szünet miatt lazulni fog a fegyelem, és mi nem fogjuk olyan szigorúan figyelembe venni és betartani a szabályokat. Biztosíthatom, hogy ez nem fog bekövetkezni, a szabályoknak mindig megfelelünk. A karrierek előrehaladását mindig úgy követjük nyomon, úgy léptetjük el az embereket, hogy a szabályokat nagyon szigorúan betartjuk. Azok, akik szeretnének előléptetést, illetve hogyha előléptetést tervezünk, akkor mindig ez a szabályoknak megfelelően ö, történik. Nem szabad negatív címkét ragasztani a kabinetben dolgozó emberekre, hiszen nagyon keményen dolgoznak, nagyon komoly munkatapasztalatuk van, és éppen ezért Egy kicsit zavar is az, hogy automatikusan az az érzés bontakozik ki az emberekben, hogyha valaki a kabinetben dolgozik, akkor biztos előréptetésért küzd. Biztosíthatom önöket arról, hogy nem erről van szó. Kreszle asszony, elnézést kérek, hogy csak most jutok el a kérdéséhez. Amikre javaslatot tett, amikor költöztetés költségeiről beszélünk, azt gondolom, hogy már több alkalommal beszéltünk erről, és hosszas viták folytak. Az Európai Parlament előadójával, a külügyi szolgálat is részt vett ebben, általában őket érinti a költöztetés költség, mi természetesen spórolni akarunk, egyszerűsíteni akarjuk, de ehhez a személyzeti szabályzatot módosítani kell, de ezt meg is tettük. Ez volt az eredmény, egy maximum összeget megállapítottunk, ami persze egyszerűsíteni a dolgunkat. Itt a is folyamatról van szó, a pénz beosztásáról és egyértelmű ellenőrzésre van szükség költségvetési oldalról, hogy az előre megállapított összeget nem lépjük túl ilyen célokra. Ezért szükség van piackutatásra, és meg kell nézni, hogy valójában mi történik. Ha megnézzük a beteg szabadságokat, attól tartok, hogy némileg más számokat ismerek, mint ön. Hogyha megnézzük a beteg szabadságokat, a betegállományt 2012-2011 a bizottságnál, mint 1,3-1,8%-os távol létet állapítottunk meg. Hogyha abszolút számokról beszélünk, akkor elmondhatjuk, hogy ez 13 napot jelent. Persze mindig lehet a számokról vitatkozni. Mit fed le a statisztika? Itt természetesen a vasárnapok, szombatok is benne vannak. Tehát a beteg napokat számoljuk itt ebben az esetben, hogyha a számokat összehasonlítjuk az egyes tagállamoknál, tehát a 3-4,5 százalék között mozog, Belgiumban 6 százalék például, Németországban alatt semmit hallottuk. Tehát ha látjuk, hogy különböző eredmények születnek. Ellenőrizzük természetesen, ha látjuk, hogy valahol probléma van. Igyekszünk haladni ezen a területen, ellenőrizni kell azt is, hogy az emberek tényleg betegek-e, hogy adott esetben nem élnek-e vissza a helyzettel és a rendszerrel. Ami pedig az abszolút számokat illeti, Megint csak hivatkoznék valamire, egy százalékos arányra. A screening esetében Persze időnként vannak változó számaink, hogy egy főigazgatóságnál éppen hányan dolgoznak, szinte hétről hétre az organigramok változnak, és akkor a számok is változnak. Tehát ebben az esetben nem tudom, az egyik főigazgatóságnak dolgoznak, az ember az organigramot megváltoztatja, és hogyha mm, arról beszélünk, hogy csökkentjük a személyi állományt, és eh, mm, kérdés az, hogy ez mekkora változást okoz az Európai Bizottságnál. A főigazgatónkkal, amikor beszéltem, azt mondtam neki, hogyha hogyha csökkenteni akarjuk a létszámot egy főigazgatóságnál, akkor egy 15%-ból kell indulni, tehát ez 15% azért, 5% már már elment, 5%-ot elveszünk tőled, mert egy pult alkotunk, egy tartalékállományt alkotunk, akik ez egy politikai megállapodás az Európai Bizottságon belül, hogy egy konkrét főigazgatóságnál mondjuk több pénz ember kell, akkor ezt onnan hát küldjük, és 5%-ot pedig ti mozgassatok a főigazgatóságon belül, így tudjátok optimalizálni a főigazgatóság munkáját. Vagyis egy átalakítás folyik, meglehetősen nehéz ezt elindítani, és nehéz egy számot kijelenteni, amelyik most eredményre vezet de összességében a bizottságnál nehéz megmondani éppen, hogy vannak, de hát természetesen, amikor az átalak, hogy mikor az átalakulás elkezdődik, akkor ezen fogunk dolgozni. A számokról még nagyon nehéz most nyilatkozni. Ami pedig a szerződéseket illeti. Az ideiglenes személyzetről, az a munkaerőről van szó, tehát itt csak a bizottságról vannak adataim. Nem gondolom, hogy ebbe az, a végrehajtó ügynökségek benne vannak ezekben a számokban, amikről beszéltem. És természetesen a Cigler esetről is beszélni akartam. Persze, biztos vagyok abban, részben arra vezethető vissza, hogy miért is annyira jelenlévő ez az eset, mert ez a cég, ez a Ziegler nevű cég ezt a bizottság megtalálta kartelezés miatt, tehát verseny visszaélés miatt, és a bíróság is döntött, kifizették a bírságot, a dolog mindentől kezdve elég világos volt. Azt is láttuk, hogy nem jól működik a dolog. Természetesen volt vita, ellenérveket hoztak a cég részéről is. Eztán aztán szóba kerültek a bizottsági tisztviselők is, hogy hogyan viselkedtek. Aztán a bíróság elutasította ezt, és a másodfokú bíróság, aztán, el, aztán az a bíróság elé került, és károk miatt megtámadta az Európai Bizottságot, az a Cigler nevű cég, és ez és egészen a mai napig folyik vita erről hogyha itt a bizottsági tisztviselőkről van szó, mi ezt az esetet átadtuk az Olafnak, néhány vizsgálat elindult, négy esetben fegyelmi következményekkel is járt a vizsgálat az egyik nyugdíjjogosultság csökkentéséhez vezet, aztán az egyik írásos figyelmeztetéshez, aztán kettő, itt egy házas pár volt, és mindkettő figyelmeztetésben részesült, tehát alaposan megvizsgáltuk a dolgokat, és az összes rendelkezésre álló vizsgálati lehetőséget és munkaerőt erre fordítottuk, és született egy fegyelmi eredmény ennek. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, biztos úr, a részletes választ, amit kaptunk a találkozón. Egy további kolléga kér még szót, Redburn kolléga, nem, még más is először. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Két specifikus kérdésem lenne. Megfigyeltem a válaszaiban, hogy a végrehajtó ügynökségeket illetően is adott tájékoztatást, de én Stász úrnak az érdekösszeütközést illető kérdését szeretném még továbbvinni az önfelelősségi körében milyen intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy olyan személyeket nevezzenek ki a végrehajtó ügynökségekbe, akik nem keverednek érdekösszeütközésbe. Korábban már sok ilyen előfordult, és amikor ezekkel az ügyekkel foglalkoztunk, nagyon sok ilyen panasz érkezett. Vádak hangzottak el, én is hallottam saját fülemmel ezeket, tehát ön konkrétan a saját hivatalában milyen intézkedéseket tett, vagy szándékszik tenni annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy ne forduljanak elő ezek az összeütközések. Ezen kívül az ügynökségeket illetően valahol a dokumentumban ön azt mondja, hogy stabil a személyzetük. Figyelembe hogy 37 ügynökségünk van az EU-ban, szeretném megkérdezni, hogy miféle csökkentéseket szándékoznak, illetve eszközöltek, úgy, hogy közben a bizottságtól emberek kerültek át az ügynökségekhez. Köszönöm, Inge Gressle. Köszönöm szépen, biztos úr. hagyd térek arra vissza, amit Michel Petitről mondott. Ön azt mondta, hogy az etikai bizottságnak egy ideális összetételét szeretné látni. Én nem szeretném, elég lenne, hogyha már szavahihetőek lennének, ez már bőven elég. De a probléma az, hogy nem szavahihetőek és mind a ketten tudjuk, hogy pontosan ezért maladministration, tehát hibás igazgatás miatt meg fogják vádolni tehát szándékában áll le, hogy tovább lépjen. Mi szeretnénk egy szavahihető bizottságot. Nem ez a kedvenc kis témánk, amit állandóan hajtogatunk, csak mi azt gondoljuk, hogy az, hogy mit teszünk, hogy mit nem teszünk, annak kell, hogy legyen egy jogi alapja, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, amíg még meg lehet oldani, és amíg nem veszti el az ember a szavahihetőséget, addig kell választ találnunk ideális vagy nem ideális, nekem ez teljesen mindegy. Mindegy nekem, hogy hány munkacsoport van, vagy hány nem, de meg kell, hogy mondom, hogy a Barozó 2-es bizottság azt a kérdést illetően, hogy a saját érdek összeütközései esetében mit tesz, azt egész jól kezelte. Nos, nekem nem kétséges, hogy Michel Petitnek kitűnőek a referencia és kitűnő szakember. Nem erről van szó, nem róla van szó személyesen, hanem azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon problematikus ez az egész kérdés. Aztán az ETCC szabályzók, a 43-as kérdés. A bizottság azt mondja, hogy az etikai keretek teljesen megfelelnek az FCTC-nek az irányelveivek. De hát pontosan, hogy a dohánylobbival való összeütközés az ellentétét bizonyította ennek. Tehát akkor most ön mit ért az alatt, hogy teljes mértékben kompatibilis az etikai irányelv az FCTC-vel? Aztán az időközileg fölvett munkásokat, a kölcsönmunkásokat illetően. Én elég sok panaszt kapok erről a területről. Szeretném tudni, hogy ezek igazak, ezek a panaszok? Van alapjuk? De szerintem az, hogy a közigazgatásban kölcsönmunkával dolgozunk, ez egyszerűen problémás. Hiszen egyértelmű az eljárási szabályzat így aztán Jannak a kérdése, hogy a, a kabinet tagjaira ne ragasszunk negatív címkéket, ezt senki sem teszi. De hogyha a versenyvizsga megbízható kell, hogy maradjon, ahhoz jó lenne, hogyha nagyon sok helyen a 2012-ben betöltött munkahelyeknek a szavahihetősége megmaradna, mert különben rendszer elveszti a szavahihetőségét. Köszönöm, Panajotó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Gratulálni szeretnék Sefcsovics alelnöknek a sikeréhez hiszen nagyon elkötelezett az intézmények közötti dialógusban, és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolattartás területén. Mivel én is egy nemzeti parlamentből érkezem, korábban szorosan együttműködtem vele, hogy a polgárparlament parlament a Lisszaboni szerződés életbe lépése után szoros kapcsolatokat ápoljon az EU-s intézményekkel. Tehát nagyon fontos a munkája ezen a területen. A portfóliójának adminisztratív részét illetően a tapasztalt személyeket, a brüsszeli központból a tagállamokban való kihelyezése, vagy ügynökségekbe való kihelyezését illetően csökkent az érdeklődés, tekintve a bérezési együtthatókkal való számítást, ha figyelembe veszük, hogy csökkennek így a bérek. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Markus Piper, aztán Jan Mulder. Rákérdeznék valamire mert mindeddig a számvőszi képviseletében Muguruca úr még nem szólt hozzá, hát jó lenne, ha erre sor kerülne, de hát a biztos úr válasza igen érdekes volt, mert a kérdésem az volt, hogy a bizottság és a számvőszék hol toboroz személyzetet, és a válasz az volt, hogy vannak közös képzési intézkedések, amelyeket végrehajtunk engem igazából az érdekelne, hogy ez az összefonódás mennyire mély, mennyire intenzív, és a számvevőszéktől azt kérdezném, honnan jön az a személyzet, amit ők alkalmaznak, amely a számlákat vizsgálja, és hogyha már közös képzésről van szó a bizottság és a számvevőszék között, akkor az Európai Parlamentet is meg kéne már hívni. Mi is szeretnénk ebben részt venni. Egy nagy boldog család vagyunk, és igazából nem eléggé képeztek ki eddig engem. Ján Mulda, nagyon rövid leszek, még egyszer meglepett a biztos úr válasza némileg, amennyire én tudom a kérdésebben nem negatív véleményeket formál, formáltam meg a kabinet tagjaival kapcsolatban. A, a tisztességes eljárásról beszéltem, voltak vádak, és az elmúlt időszakban ezzel kapcsolatban és hogyha a kabinetben volt az ember, akkor komolyabb esélye van arra, hogy előre haladjon, a karriert csináljon, mint mások. Erre vannak statisztikák, de ha tévedek, akkor azokat a statisztikákat mutassák meg, amiben hozzáférhetők. De semmiféle negatív célzata nem volt annak, amit én a kabinetről mondtam. Köszönöm szépen. További hozzászólásom a szakbizottság részéről nincs de hát halad is az idő. A biztos úrnak és a számvevőszék tagjának adnék lehetőséget a válaszra, többféle különböző kérdésre válaszolhatnak, és a biztos úrnak én is feltennék egy kérdést az összeférhetetlenség ügyében. Azt tűnt fel, hogy az OECD igenis bizonyos normákat alakított ki, sztenderdeket alakít ki, és az OECD tagállamait, az OECD maga is vizsgálja és monitorozza. Az én kérdésem az, hogy az Európai Unió ugye nem az OECD tagja, annak ellenére, hogy az EU összes tagja az OECD tagja. Nos, ebben az összefüggésben a külső monitoring kérdése az Európai Unió felett vagy a bizottság felett szóba került-e nemrégiben. régiben adott esetben az EU nem kíván-e csatlakozni az OECD-hez. Ha most nem tud rá válaszolni, örülök az írásos válaszának is. Egy kérdés még nyitva maradt. Ha itt nem tud erre válaszolni, akkor a kérdésünk az, hogy adott esetben írásban van erre lehetőség. Melyik kérdés volt az? Igen, az a kérdés volt, ami a P-Bugs esetre vonatkozott. Ha nem tud válaszolni, akkor azt kérnénk, hogy a biztos úr nekünk írásban válaszoljon, jó? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Az utolsó kérdés, illetőleg az első kérdés a Bradburn-ra vonatkozik, elnézést kérek, nem látom a névtábláját elnézést kérek. Igen, ez összefügg a végrehajtó ügynökségeket említette a kérdésében, de ezek azok az ügynökségek, amelyek a programokat végrehajtják, amelyeket Brüsszelben kialakítanak. Kulturális ösztöndíjakról van szó Brüsszelben, azt gondol például, és adott esetben, ha összeférhetetlenség van is, de azért ez nem túl nagy probléma, mert a személyzet az végrehajtó ügynökségeknél hát természetesen szintén a személyzeti szabályzat hatája alá tartozik. Én azt gondolom a decentralizált ügynökségekről beszélt, 33 ügynökségről beszélt, inkább azokra gondolt szerintem a kérdésében, ez természetesen nagyon fontos kérdés, és joggal rámutatott, hogy vannak itt bizonyos felvetések, és a, akár esetek is, bírálatok, hogy a magatartással kapcsolatban itt a tisztviselők esetében szóba kerül ez, vagy akár még az igazgatók esetében is egy ilyen probléma felmerül azt láttuk, hogy az Európai Parlament, amikor módosítottuk a személyzeti szabályzatot, ugye azért tette, hogy itt javulást érjünk el, és eh, hogy tudjuk megelőzni az összeférhetetlenséget a decentralizált ügynökségeknél, ez egy fontos dolog. Itt a tervezet nálam az utolsó konzultációs fordulókba kerül, ez most már elkészült, tehát eh, és erre vonatkozó javaslatok vannak, hogy hogyan tudjuk az összeférhetetlenséget a menedzsment belül az ügynökségeknél kezelni és javítani az itteni helyzetet. Ezt olyan módon kell megoldani, hogy ragaszkodnánk ahhoz, hogy a szabályokat mindenkire nézve alkalmazni kell, a felviteli a tudományos testületeknél és a management board esetében is eh, ha ugyanazokat a szabályokat alkalmazzuk, és be kell tartaniuk a személyzeti szabályzatot. Aztán eh, az a jövedelmi vagy a vagyoni helyzetről beszámolni, a, a, be kell számolni, az összeférhetetlenségre rá kell mutatni, megelőző lépéseket kell tenni, ezeket ki kell dolgozni, és az ügynökségeknek ki kell alakítaniuk a saját rendszerüket is, de azért egy dolgot szeretnék tisztázni. Tehát az nem a bizottság eh, vezeti ezeket az ügynökségeket, hanem van egy menedzsment bordjuk, az igazgatóságuk, amelyik igazgatja őket. Ez egy politikai kérdés, úgyhogy ugyanúgy önökhöz is fordulhatok ezzel, hogyha konkrét eh, kérdés a Szipol meg a Europol egyesítésére nem tudunk sokat tenni. A tagállamok vannak az igazgatóságban, az igazgató tanácsban, és ha ők nem akarják, akkor mi ott nem tudunk haladni. Erről van tehát szó. Természetesen meg kell beszélni, hogy hogyan haladunk. Mi egy átfogó szabályrendszert fogunk bemutatni, és meggyőződésünk, ha jól használják ezeket a szabályokat, akkor javul az ügynökségek eredménye, és mérséklődik a, az összeférhetetlenség lehetősége is. És Természetesen önök is mondták, hogy örülök, hogy ezt meg tudjuk beszélni itt, mert ez egy súlyos probléma, és itt erről még egyszer vitát folytathatunk, és januárban vissza is térünk, majd tehát karácsony előtt beszélünk erről. Aztán az OECD együttműködést ön említette, ez egy gyakorlatias megfontolás, és jó gondolatnak tartjuk. Meglehetősen intenzíven tárgyalunk erről a Párizsban az OECD-vel e mi már régóta tárgyalunk ezen, én is részt veszek személyesen ebben, és hát egyelőre pozitívan látjuk ezt a felvetést, és tényleg aktívan keressük a tanácsukat az OECD részéről, hogyan tudjuk javítani az átláthatóságot, hogyan tudjuk javítani az összeférhetetlenség megelőzését, és hogyan tudunk hasonlóan dolgozni a többi vezető gazdaság az egész világon. Aztán vannak politikai kérdések, ezek nagyon nehezek. Az, az EU tagállamok persze mind tagjai az OECD-nek külön-külön, most az EU tagság, hát igen, ők is igyekeznek az EU-t ebbe belevinni, de hát ez diplomáciai szempontból nehézségekkel jár. Nagyon nehéz most ezt megítélni, hogy mekkora esély van ennek, de a véleménycsere, eszmecsere, a gyakorlati együttműködés igenis működik, tehát egyfajta nyomás a transzparencia irányába tőlük jön, és hogyha a stakeholder fórumunk történik, vagy lebonyolításra kerül, akkor erről is beszélni fogunk. Mölder úrnak szeretnék köszönetet mondani, hogy tisztesség, mert ő is azt mondta, hogy, hogy tisztességesen kell bánni a kabinet tagjával, mindent elkövetünk természetesen. Ha megnézzük ezeknek az embereknek az előmenetelét, itt a tisztviselőknél, a köztisztviselőknél azt kell látni, hogy el kell ismerni ők, hogy ők jó minőségben dolgoznak, és bizonyos munkákat, mindegy, hogy hol dolgoznak a, a bizottságnál, a parlamentnél, a nemzeti közigazgatásban, a tapasztalat nagyon fontos, és hát a, van ennek egy politikai része is a jogalkotásnak. Ezt el kell ismerni, hogy ehhez viszont magas szintű munkára van szükség Természetesen nem lehet visszaélni a helyzettel most, amikor a parlament a választási kampányban van, éppen ezért a szabályokat szigorúan be kell tartani. Amikor egy következő kérdés merül fel, Tobacco. Eh, Mégpedig a dohányjal kapcsolatban. és a dohányiparral való találkozókkal kapcsolatban. Ahogy az imént is mondtam, a szabályaink meghatározzák, hogy hogyan kell viselkedni akkor, amikor a dohányipari lobbistákkal találkozunk. Ezeket tiszteletben kell tartani, be kell tartatni, és folyamatosan tájékoztatni a kollégákat arról, hogy egy ilyen helyzetben hogyan kell viselkedni, az alaptisztviselőtől a biztosig mindenkinek tudnia kell. Ezt meg is tesszük. Ön azt sugalta, hogy ezeket a kritériumokat nem tartottuk szem előtt a találkozók során. Hát, hogyha ilyenről tudomást szerzünk, akkor a bizottságnak mindent meg kell tennie, hogy a szabályokat betartassák. Köszönöm szépen. Ja, és Panna Jótova asszonynak elnézést, mondja a biztos úr. Köszönöm a kedves szavakat, illetve a nagyszerű együttműködést, amit a Bulgáriában az Európai Ügyi Bizottsággal végeztek együttműködésben velünk. Persze nagyon fontos az ön kérdése is. Mi is azt látjuk, az európai szemeszter és a jogsértési eljárás során, hogy nagyon jó lenne, ha javulna a minőség a tagállamokban, mert a későbbiekben ez nagyon sok problémát megelőzne. A jövőben remélhetőleg azt láthatják majd, hogy a delegációkat sokkal inkább bevonják az európai szemeszterrel kapcsolatos munkába, a gazdasági kormányzással kapcsolatos munkába, a különböző kormányokat jobban be fogjuk vonni remélhetőleg, és bizonyos esetekben a kiigazítási koeficiens lesz az a tényező, amely kevésbé vonzóvá fogja tenni a dolgot a tagállamok számára. Például nagyjából 80% Szlovákia esetében, Bulgária esetében talán egy kicsit kevesebb, de hogyha valaki állandóan Brüsszelben tartózkodik, a családja is itt él, és azt mondják, hogy a tisztviselői fizetésének 80%-áért most menjen Bulgáriába, hát nem biztos, hogy annyira vonzó lesz ez a javaslat. De hát most sikerült jóváhagyni az alkalmazotti szabályzatot, és így próbáljuk elérni azt, hogy a vásárlóerő figyelembevételével akár Brüsszelben, akár az Európai Unió más részén dolgozik valaki, tisztességes fizetést kapjon. Tudom, hogy van probléma, de igazából az igazi megoldást még nem sikerült megtalálni rá. Elnök, köszönöm szépen. Most két kolléga szeretne még egyszer szót kapni. Ez a biztos úr, vagy pedig a felé való kérdés? Igen, igen. Tehát nem a társjelentéstevők. Akkor először Ajala Szender és utána Mulder úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a megértését. Hát, tíz, végighallgatva, amit a biztos úr mondott, arra szeretnék emlékeztetni, hogy persze a számbevőszéknek gratulálnunk kell, mert háromszor annyi tranzakciót ellenőriztek, mint az előző évben és nagyon kiváló munkát végeztek. És csak szeretnék arra emlékeztetni, hogy a tíz ügynökséggel kapcsolatban, bár nem ugyanaz a véleményünk az ideiglenes alkalmazottak kapcsolatban, van-e lehetőség arra, hogy az ideiglenes szerződéssel rendelkezők állandó szerződést kapjanak a végrehajtó intézmény ügynökségeknél? Vagy pedig mindig ideiglenes embereket fognak alkalmazni mondjuk munkáról kölcsönzőből. A másik az az etikai kódexre vonatkozó kérdésem, illetve az összeférhetetlenségre. Azt szeretném kérdezni a biztos úrtól, hogy és egyébként a főtitkárral is beszéltünk erről, hogy magyarázza el, hogy miért nem kezdünk el egy olyan keretet létrehozni, ami az etikai kódexnek egy kerete lehetne. És hát egy oldalról ott vannak a személyzeti szabályzat szabályai, és ott vannak a lehetséges összeférhetetlenségi problémák, amelyek kapcsolatban az OECD-nek is vannak ajánlásai. De az összes európai tisztviselőnek kellene egy keret, amely gyakorlatilag globálisan megmondaná, megadná nekik az etikai, visel, etikus viselkedés kereteit, és szabályozna a viselkedésüket. Parancsoljam! Egy kicsit meglepődtem, hogy a Molder úr, hogy hogy így válaszolt a biztos. Én nem azt kértem, hogy a kabinett tagjaival tisztességesen bánjanak, azt kértem, hogy mindenkivel méltányosan bánjanak, és az volt a, lett volna a feladat, hogy a, a, ennek az ellenkezőjét bizonyítsa a biztos úr. Köszönöm, most ismét Csefcsúcs úrnak adom meg a szót, mondja az elnök. Utána pedig a számvevőszék tagja kap majd szót. az összeférhetetlensége kapcsolatban, ahogy elnök úr is mondta, rengeteget fogunk még az elkövetkezendő években is vitázni erről. Szeretnénk nyilván javítani a jövőben, különösen a bizottság esetében, és utána az ügynökségek esetében is a következőt. Legyen egy világos nyilatkozat összeférhetetlenségről, akkor, amikor valaki elkezd a bizottságnak dolgozni, vagy az ügynökségnek, illetve utána legyen egy aláírott nyilatkozat, amikor valaki elhagyja a bizottságot vagy az ügynökséget. Ez ennek függvényében fogja valaki megkapni például a nyugdíját, hogy nyilatkozik arról, hogy tudja, hogy a következő munkahelyén milyen kötelezettségei vannak az intézményekkel szemben. Egy olyan esetben, ahol esetleg összeférhetetlenség merülhetne fel, akkor köteles az illető tájékoztatni a bizottságot, és kikérni annak a véleményét, és akkor a bizottság akár meg is tilthatja az illetőnek, hogy azt a munkát elvállalja. Ilyenre már a korábbiakban is gyakran sor került. Tehát az ilyen világos dolgok működnek. Ezek mellett sokkal részletesebb, kiegészítő intézkedéseket is lehet hozni, sőt, javaslunk is ilyeneket, de mivel már nincs is időnk, ezért ezeket nem tudom a részletekbe menően kifejteni. De természetes, hogy folyamatosan vizsgáljuk azt, hogy ezt a nagyon fontos kérdést az európai intézmények teljesítményével kapcsolatban hogyan tudjuk tovább javítani. Aztán az ideiglenes vagy kölcsönzött munkaerő alkalmazásával kapcsolatban nagyon nehéz pontos választ adni arra vonatkozzak, hogy éppen mikor a legjobb megoldás. Mert hogyha az ideiglenesen alkalmazottakról szólunk, akkor a szerződéses munkavállalókról is kell szólnunk. Néha nagyon korlátozott szakértelemre van szükség egy bizonyos ideig, vagy egy bizonyos ügy végrehajtására. Máskor arra van szükség, hogy valakit egy ügynökség rövid ideig helyettesítsen. Például, hogyha a dolgozója egy ideig nem áll rendelkezésre. Különösen a támogató szolgáltatások esetében fordulhat elő, hogy rövid időre van csak szükségünk egy állandó munkatárs helyettesítésére. Úgyhogy itt univerzális megoldást vagy választ nem tudok adni. De tudják bizonyára, hogy a bizottság megpróbál jó munkaadó lenni, a parlament is, és a többi intézmények is, és hogyha lehetséges, akkor mindig azt a lehetőséget keressük, hogy komoly munkát, stabil megélhetést adjunk a dolgozóknak, és a munka körülmények is az EU hagyományoknak megfelelőek legyenek. És még hozzátenném Mulder úrnak, hogy öm, elnézést kérek, hogyha az ön kommentárjait nem pontosan értelmeztem. Most már értem, hogy mire gondol, hogy szeretné, hogy minden tisztviselőt méltányosan kezelünk. Statisztikákat kér, de szerintem borzasztóan nehéz meghatározni azt, hogy milyen időkereten belül vizsgáljuk azt, amire ön gondolt. De köszönöm, hogy felvetette ezt a problémát, és persze az intézményekben tovább fogunk foglalkozni ezzel a kérdéssel. Elnök, köszönöm szépen! Most pedig a számvevőszék tagjának adom meg a szót. Tomé úr, parancsoljon! Well, I, I would like very briefly to... Köszönöm szépen, elnök úr! Hogy adjak magyarázatot röviden Piper úr kérdésére, hogy a felvételi rendszer hogy működik a számvevőszékben. Csak úgy, mint a többi európai intézmény, az EPSON keresztül folynak a vizsgák, a versenyvizsgák. Az alkalmazottjaink részt vesznek ezekben a folyamatokban, mint értékelők a vizsgákon. Ők értékelik ki a válaszokat, és az auditálás területén keresünk szakértőket. De amikor a rekrutálásnak a fázissal lezáródott, akkor magát a felvételt nem az EPSO végzi, hanem a személyzeti szabályzatnak megfelelően mi magunk behívjuk az embereket egy interjúra, van egy vizsgáztató bizottság, több jelöltet vizsgáztatunk egyszerre, és maga a bíróság felelős azért, hogy tovább képezze azokat, akik a felvételi vizsgákat szervezik. Elmondhatom önöknek, hogy bár pontos számadatok nem állnak a rendelkezésemre, a bíróságon Általában olyan alkalmazottakat veszünk fel állandó alkalmazottnak, akiknek tapasztalata, de a magánszektorból érkeznek, auditáló cégektől, vagy olyan cégektől, amelyek pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkoznak, de nagyon sok alkalmazottunk a tagállamok számvevőszékeiről érkeznek hozzánk, és a tagállamok közszolgáltatási szféráiból. Tehát a fölvételi rendszerünk ugyanolyan, mint a bizottságé, de aztán a karriermenedzselő egységünk az nem ugyanaz, itt szétválik a és Remélem, hogy ez válasz a kérdésére. Köszönöm. Köszönöm, most pedig zárszóként az előadónak hagyja meg a szót. Markus Piper, ha lehet. Igen, köszönöm szépen. Ez egy nagyon jó válasz volt, de ennek ellenére ez egy közös eljárás, úgyhogy nagyon érdekelne engem, hogy százalékos arányban hogy oszlik meg a két intézmény között. Mert engem az érdekelne, hogy a számvevőszékre hány százalék esik. Tehát nagyon sok kérdés érkezett, és nagyon sok olyan kérdés, amelyre nem kaptunk választ, legalábbis az én értelmezésem szerint, Úgyhogy köszönöm a válaszokat, de azért lesz egy második olyan dokumentum, amiben írásban kérdéseket nyújtunk be, és e, a koordinátorokkal, majd még egyeztetek némelyikükkel. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Akkor ez a vitánk vége, ez a kérdések-válaszok fordulójának vége. Sefkovics biztos úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a pontos válaszait. Olyan esetekben legalábbis, amikor pontos választ tudott adni, de ez csak az első látogatása ebben a nagyra becsült szakbizottságban. És hagy ismételjem el azt, amit már a bevezetőmben mondtam. Gratulálunk önnek a nulla százalékos hibarátához, amelyet a számvevőszék állapított meg. De valószínűleg többet már nem tudják megismételni, úgyhogy nagyon magasra tette a lécet. Köszönöm. thank you, thank you, thank you.